Good morning, dear colleagues. Kedves kollégák, jó reggelt! Mindenkinek boldog új évet és sok sikert kívánok, mindannyiunknak, az új esztendőben. Sok kihívással kell szembenézzünk, ehhez is kell a szerencse. A nyelvi kiosztást illetően a mai libeülésen tolmácsolás lesz, de nincs finn, észt és máltai. Minden más nyelven lesz dél tolmácsolás, délután pedig nem lesz finn és észt. Aztán a bejelenteni valók következnek, változott a napirend, amelyet el kell fogadjunk majd. A hatos pont a hálózati információs biztonság az EU-ban, Szúter a jelentéstevő, az ő kérésére a következő libelőse tettük át, január 13-ára Strasbourgban lesz ennek a témának a tárgyalása, ha nincs ellenvetés, elfogadjuk az így módosított napi rendet. Aztán jobba kell hagyjuk az előző ülések jegyzőkönyvét, július 8-9, szeptember 5-i, november 4-5-i, és november 28 i ülések, 8. ülések jegyzőkönyvét. Ha csak a mostani ülés végéig nem lesz ellenvetés, ezeket a jegyzőkönyveket jóvágyottnak tekintjük. Most pedig kezdjünk szavazni. Először a koordinátorok döntését kell jóvá hagyjuk, mely ma korábban született. A koordinátorok megvitatták az elnökök értekezete döntésének végrehajtását, amely december 13-án született, amely a Libe meg, meghívására Snowden urat esetlegesen meghívná, azt kérte a szakbizottság, hogy a következő koordinátori döntést fogadjuk el. Hívjuk meg Snowden urat, hogy szóljon hozzá a, a vizsgálathoz, egy interaktív videokonferencia keretében. Kérdés, hogy ki támogatja ezt? kitámogatja azt, hogy meghívjuk Snowden urat interaktív videokonferencia keretében a meghallgatásra. Ki van mellette? Mi mellette voltunk. Okay. Ki van ellene? Elektronikus szavazással ellenőrizzük az eredményt. Megnyitom a szavazást. Önt beszámoltam. Lezárom a szavazást. 36 mellette, 2 ellene, egy tartózkodik. Imódom a koordinátorok e döntését jóvá hagyta a szakbizottság. Menjünk tovább, szavazunk a nők elleni erőszak elleni fellépés, Angelili asszony jelentéstevő. A jelentéstevő kíván hozzászólni előtte? Sí, grazie, presidente, molto brevemente. Igen, köszönöm szépen, nagyon rövidre fogom. Annyit szerettem volna elmondani, hogy magam ellene szavazok majd a módosítók némelyikének, a 12-es, 14-es egyes részei ellen szavazok. Tudni az a véleményem, hogy nincs szükség listákra az áldozatok kapcsán. A különféle áldozat kategóriák listájára nincs szükség. Szerintem az erőszak minden áldozata egy öntetű elbánás alá kell essen. Nem lehet külön figyelmet szentelni egyes áldozatoknak, másoknak meg kevésbé. Mindenféle ilyen különbségtétel diszkriminatív volna, bármelyféle kategorizálás ezt hozná magába, ezért szavazok ezen pontok ellen. Köszönöm, Angelili asszony. Akkor most kezdjük el a szavazást magát. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Kettes, hármas módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, négy mellette, ellene, tartóz, nem, nézzük meg géppel. Négyes módosító, kérem szavazzanak elektronikusan. Megnyitom. Lezárom. 21 mellette, 25 ellene. Tartózkodó nincs, elvetettük. 5 mellette, ellene, tartózkodók elvetve. 6 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 7 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 2. kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 9 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 14. Tizennégy. Részenként szavazunk első rész mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk harmadik rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Menjünk tovább. Négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 17 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 20 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 21 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 22 szóbeli módosítóval kiegészítve, mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 23 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 6-os mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Kompromisszumos volt, mindegy. 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 26 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 28 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 30 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 32 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, végszavazás, parancs, versiászony parancsoljon. Szeretnék visszatérni valamire, nem értek valamit, a 12-es, 13-as módosítást nem szavaztatta meg, a hármas kompromisszumot fogadtuk el, és a 11-esről nem szavaztunk. A szavazólistámon az van, hogy a 11-es okafogyottá vált, ha a hármas kompromisszumot elfogadjuk. És elfogadtuk a hármast, így módon nem bocsátottam szavazásra. Ennyi. de az van a szavazó listán, hogy ha a 11-es módosítást elfogadjuk, akkor történik mindez. Rendben van? A titkárság azt javasolja, hogy a 12-esről szavazzunk. Erről kell szavazzunk két részben. Akkor vissza kell térjek erre, elnézést, kollégák. Első rész mellette, ellene, tartózkodók elvetve, második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Nézzük meg az első részt. Rendben, az első részre ellenőrző szavazást nyitok meg. Close the vote. 27 in favor. 27 mellett, 18 ellene. Ketten tartózkodtak, úgyhogy elfogadtuk. Bocsánata kis zavarért. Ugyanez. Most mi a gond, nem értem. A 13 okafogyottá vált. Akkor a szavazólista nem helytálló. 13-ról szavazni kell? Rendben, akkor szavazzunk róla. Megnyitom a 13-asra a szavazás mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 13-ast. Köszönöm. Most akkor a végszavazást jön tényleg. Megnyitom. Elektronikusan fogunk szavazni. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 47 mellette, 2 ellene, nincs tartózkodás. Gratulálok Angelili asszonynak sikeréhez. Most pedig következik a megerősítő szavazás azon általános jelentésről, amely a belső biztonság témakörében született, bevándorlás alap. Ez első a Fontána jelentés, a kompromisszumos szövegről szavazzunk 190-es módosító mellette. Ellene tartozkodás, ezt újra meg kell kérdezem, tehát ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Végre, végső szavazást pedig elektronikusan végezzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 49 eh, ellenében elfogadtuk, gratulálunk az előadónak, most pedig a megerősítő szavazás következik a bízumügyben Marinescu úr anyaga. A kompromisszumos szöveget bocsájtom szavazásra, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Szöveget módosítva végső szavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 36 mellette 8 erre 4 tartózkodással elfogadtuk. Gratulálunk az előadónak. Most következik a a belső biztonsági alap megerősítő szavazása. Jakolino úr anyaga szeretne hozzászólni, ha nem, akkor azonnal szavazunk is. Kompromisszumos szöveg ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, végleges szavazás, végső szavazás, a módosított szövegről megnyitom a szavazást elektronikusan. Lezárom a szavazást. 39 igen, 8 nem és két tartózkodással elfogadtuk. Gratulálunk az előadónak, Jakolino úrnak. Van még egy? A menekültügyi és migrációs alap Guillaume úr jelentése, Guillaume asszony jelentése megerősítő szavazás a kompromisszumos szövegről, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, végleg, végső szavazás a módosított szövegről, megnyitom a szavazást elektronikusan, lezárom a szavazást. 45 igen, 4 nem és nulla tartózkodás arányában gratulálunk Szilvi Guillaume-nak. Ezzel a szavazást be is fejeztük és mivel a következő napi rendi pontunk Fajon asszony jelentése, amelyet 10 óra 40-re terveztünk, ezért az ülést most addig felfüggesztem. Mivel az előadót sem látom jelen, de ott van! A kérdés tehát az, hogy folytassuk-e, vagy felfüggesszük az ülést 10.40-ig? Itt vannak az árnyék előadók? Nem? Akkor ezzel nincs mit tenni. 10.40-kor találkozunk. Köszönöm szépen.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 a e, külső határok átlépésekor vízum kötelezettség alá eső, illetve e kötelezettség alá alul mentes harmadik országbeli állampolgárok országai a téma. Fajon asszony az elő, előadó Moldova polgárairól van szó, és az ők e, vízum kötelezettségeiről a Schengen területen. Előadást hallgattunk meg a bizottság részéről decemberben, és Fajon asszony most fogja bemutatni a jelentéstervezetést. Köszönöm szépen, elnök asszony. El kell mondanom, hogy nagyon szívesen vállaltam ezt a feladatot, hiszen ezzel nagyon erős jelzést, üzenetet küldünk Moldovának és azon pol- és polgárainak, amely messze jutott tavaly. A vízumkönnyítési tárgyalás megnyitása óta, 2010. június óta, eh, amikor is eh, a vízumkönnyítési akciótervet elfogadták. Ez lett az idő alatt számos szakértői látogatás részletes elemzést készített, amely értékelte a vízum párbeszéd helyzetét. Hét év, három évvel később Moldova bejelentheti, hogy elvégezte a házi feladatot. A bizottság az eredmények alapján és a vízum párbeszéd alapján ajánlásokat fogadott el, hogy a vízum kötelezettséget oldják fel Moldova részére, hiszen minden feladatot teljesítettek. Moldova megfelelő pénzügyi és emberi erőforrásokat helyezett ki azért, hogy a reformok fenntarthatóak legyenek. Nagy örömmel látom ma, hogy Moldova az első olyan keleti partnerségi ország, amely nagyon konkrét lépést tett az európai jövője érdekében. A vízumpárbeszéd az elmúlt években a legátfogóbb eleme volt az EU és Moldova viszonyának. Hangsúlyozni szeretném e, a vízumkönnyítés e, milyen jelentőséggel bír az egy e, hétköznapi emberek számára, hiszen mindenkinek e, e haszonnal jár. A vízum eltörlése csökkenti majd a konzulátusok előtti várakozást, és az Európai Unióba többségét meg lehetővé teszi, hogy az emberek kapcsolatokat tartsanak gazdasági, kulturális és tudományos kapcsolatokat építsenek határon túl. A vízumentes utazás megteremti Eh, az Európai Unió egyik alapvető elvét, a eh, szabad mozgást, és ezzel elmélyülnek a kapcsolatok az EU és Moldova között, amelynek révén majd az igazságszolgáltatás gyakorlását is fejleszteni lehet. Ahogy az elején is mondtam, nagyon fontos, hogy ezt jelezzük a, a moldovai állampolgárok számára, különösen most, a szomszédsági eseményekkel kapcsolatban, de különösen e, az ország geostratégiai helyzete miatt. módva bemutatta, hogy az európai integráció számukra az egyetlen alternatíva, és nagyon remélem, hogy ezzel e, Moldova e, folytatja az EU felé tartó utazását. Elfog, elolvastam a bizottság javaslatait, és nem láttam szükségét annak, hogy módosítókat nyújtsak be. Szerintem ezt az anyagot gyorsan el lehet majd fogadni a parlamentben, és azt gondolom, hogy ugyanez fog történni a tanácsban is, így az elfogadás a, az európai parlamentári választások előtt le lehet zárni. Még köszönöm szépen. Fáján asszony, Koáljó úr, ő következik, parancsoljon. Thank you so much, Chair. Mr. Marinescu regrets not... Köszönöm, elnök asszony, Marinescu úr nincs itt, és arra kért, hogy nevében szólaljak fel. A Vilnius utáni kontextusban el kell ismernünk a keleti partnerség érdemeit, beleértve a moldovai köztársaságot, és az, e, ők eleget tettek a kötelezettségeknek, valamint egy sor benchmarkot is elértek, beleértve a vízumliberalizációt a tervet, amit az EU nyújtott át számunkra. November 15-én kiderült, hogy megfelelő emberi és pénzügyi erőforrásaik vannak arra, hogy reformokat hozzanak, hajtsanak végre. Ami a vízum liberalizációt illeti pozitív értelemben történik, és a nyugat-balkáni eljárások feltételét képezik ennek a folyamatnak. Elismerte mindezt eh, a tanács, vagyis az, hogy a modovai kormány eleget tett a benchmarknak és eh, a négy blokknak, a vízumliberalizációs terv eh, kitételeinek is, és jelentős erőfeszítéseket tett azért, hogy hatékonyan végrehajtsa a diszkrimináció ellenes törvényt, valamint az, hogy a migrációs áramokat jobban kövesse, monitorozza, valamint a közigazgatás terén is reformokat hozott végre. Az operatív megállapodások úton vannak az Europollal és az Eurojust-tal, és a biometrikus útlevelek, amelyeket Moldova ad ki a megfelelő standardoknak, standardok szerint ez megtörtént Moldovában, de az összes európai országban még nem. Mobil eh, tímeket is létrehoztak a terület eh, ellenőrzésére a határokon és határokon kívül, ami a migrációs eh, áramlat hatását illeti. Ez a migrációs hullám enyhülőbe van, és Ugyanez vonatkozik az illegális migrációra is. A legjobb eszközök erre a vízum megállapodások. Tavaly léptek ezek életbe. Kielégítően megvalósították ezeket a megállapodásokat, és fontos lépéseket tettek az igazságügy és a belügy terén is a Moldovai Köztársaságban. Marinescu úr szerint az elmúlt három évben reformokat hoztak különböző területeken Moldovában, és a vízum elutasítások száma csökkent. Az Európai Uniónak támogatnia kell Sizau erőfeszítéseit, figyelembe véve a benchmarkok teljesítését, és az, hogy Moldova elkötelezte magát teljes mértékben az európai úton. Köszönöm, Danuta asszony. Köszönöm. A mi frakciónk támogatja a vízumliberalizációs rendszert, főként keleti partnereinkkel, de van egy sor kérdés, amit felmerül. Amikor a vízumliberalizációs liberalizációs politikát néhány politikai célra használják fel. Ez az én saját véleményem, és szerintem a politikai frakciókban ezt tovább kell tárgyalni. A vízum politikát politikai célra nem ajánlatos felhasználni. Jobb lenne tovább haladni a liberalizáció, a szabad ingyenes vízum vagy vízummentesség területén más keleti partnerrel is, Oroszországgal is. A, az EU-orosz delegáció erről tárgyalt. Én vagyok a az alelnök a moldovai delegációnak, és nagyon jól ismerem a moldovai helyzetet. Tudom, hogy azok a moldovaiak, akik az EU-ba utaznak, román, legnagyobb részben román útlevéllel rendelkeznek. Azt is tudjuk, hogy transztisztriaiak között is vannak olyanok, akik moldovai vízummal rendelkeznek, de ezek nem biometrikus útlevelek általában kettős állampolgársággal rendelkeznek, a moldovaiak vagy román, vagy ukrán, vagy orosz útlevelük is van. A helyzet igen bonyolult. Én nem ellenzem a vízumrendszer könnyítését Moldovával és a vízummentességet a biometrikus útlevéllel rendelkezők számára, de harmonizálni kell a helyzetet etéren. Természetesen politikai vitatárgya ez, és politikai döntést kell erről hozni a frakcióknak és az egész parlamentnek, de igen, bonyolult mindez, figyelembe véve Coelho által elmondottakat. Szeretnék Marinescu úrral is beszélni erről nem tudom, hogy ön tud-e helyette válaszolni, de bizonyos nyilatkozatokkal nem értek egyet az ön beszédben, és tegnap tartottunk egy trialógust a szabályozásról, beszéltünk erről is. Úgy gondolom, hogy értékelésre van szükség Moldova esetében és Nem értek egyet Marinescu úr álláspontjának ezen részével. De a helyzetet meg kell vitatni a frakciókban, és akkor majd a frakció nevében is beszéltek, mert most inkább saját véleményemet mondtam el. Köszönöm, Zdanuka asszony. Most pedig kérdezem a bizottságtól, hogy hozzá kíván-e szólni. Elnézést, mondja Zanuka asszony, ami a harmonizált vízumpolitikát illeti, a balkáninal is foglalkozni kell, és a koszovói problémával. Felhasználom az alkalmat, hogy a bizottság jelen van. Emlékezni, emlékeztetni kell arra, hogy a koszovóiaknak nincs ilyen lehetőségük, és ugyanazt az ütemtervet kell alkalmazni az egész régió szintjén. Most pedig a bizottságnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. A bizottság nevében szeretnék köszönetet mondani az előadónak, azért, hogy teljes mértékben támogatja a bizottság javaslatát. Hogyha az EU elkötelezi magát, például a vízum liberalizációs párbeszéd terén a szomszédos országokkal, akkor eleget kell, hogy tegyen a kötelezettségének. Moldova eleget tett az összes feltételnek, hogy megkapja ezt a vízumentességet, és ezért a bizottság azonnal javaslatot tett az EU részéről. Örülök, hogy a parlament és a az elnökség, egyébként az elnökség erről mindjárt tájékoztatót fogadni, hogy világos politikai jelet adunk az országoknak, hogyha azok elfelez, elvégzik a feladatokat, és akkor az EU-nak eleget kell tennie a vállalt kötelezettségeknek. Hogy a, az előttem szóló által elmondottakra reagáljak, szeretnék arra utalni, hogy érdemek alapján és országspecifikusan történik a vízum liberalizáció. Például Moldova esetében a vízum liberalizációs párbeszéd négy blokkját illetően Moldova eleget tett a követelményeknek, és ugyanez alkalmazandó a többi országra és Koszovóra is. Ez nem azt jelenti, hogyha egy ország megkapja ezt a lehetőséget, akkor az összes többinek meg kell adni Természetesen objektíven ítéljük ezt meg, de érdemek alapján történik mindez, és Moldova az első ország, amely eleget tett a feltételeknek. Ezért a bizottság javaslatot tett, és reméljük, hogy ezt hamarosan el lehet fogadni, és a moldovai állampolgárok élvezhetik ezt a folyamatot, amely most már három éve zajlik. Van még itt egy fontos elem, a tanács támogatja ezt a javaslatot, de néhány tagállam aggodalmának adott hangot, ami a biometrikus útlevelet illeti, mégpedig azt, amit a közelmúltban kiadtak a moldovai hatóságok, ez a harmadik eh, generációhoz tartozik, vagyis csíp és bio, eh, biometrika, biometrikus adatok egy eh, matrica formájába kerülnek az útlevélbe. Moldova egy negyedik generációs biometrikus útlevelet ad ki, és a csíp az útlevél borítójába található, és ez még tovább fokozza a biztonság szintjén. Néhány tagállam azt mondta, hogy jó lenne, ha ők is a negyedik generációs biometrikus útlevelet adnák ki, de ez nem lehet előfeltétele a bízómentességeknek, hiszen már megjelentek a biometrikus útlevelek, de mivel az említett tagállamok aggodalmuknak adtak hangot, a bizottság nyilatkozatot fog kiadni, ez most van elfogadás alatt, és ez a következőket mondja ki a bizottság elkötelezi magát arra, hogy tovább támogatja a moldovai kormányt a téren, hogy a három generációs, harmadik generációs útlevelet negyedik generációs biometrikus útlevelekkel váltja fel. Ebben chips is benne foglaltatik 2015-ig, és a bizottság tovább fogja monitorozni a folyamatot az együttműködési párbeszéd keretében, és rendszeresen jelentést fog tenni a tanácsnak és a parlamentnek arról, hogy a határozat végrehajtása hogy áll, beleértve a vízum kiadással kapcsolatos jelentéseket, monitorozást. A moldovai hatóságok elkötelezték magukat arra, hogy a negyedik generációs biometrikus útleveleket kiadják. Köszönöm. Köszönöm, most a tanács elnökségének képviselőhez fordulok, van-e mondani valója? Igen, parancsol. Köszönöm, elnök asszony. Örömmel tájékoztatom a szakbizottságukat, hogy az előző litván elnökség erőfeszítésének is köszönhetően a tanács általános módszertant alakított ki a január december 20-i koreperülésen, arról, hogyan lehet Moldávát a katalógusra tenni. A tanács szövegét módosítás nélkül elfogadták, és azok az aggályok, amelyek egyes tagállamok megfogalmaztak a biometrikus útlevelek biztonsága tárgyában, amelyeket a Moldáviai Köztársaság bocsát ki, ezekre reflektált a bizottság. A parlament a tanács és a bizottság képviselői hangsúlyozták azt, hogy mennyire fontos, hogy gyorsan lezárjuk ezt a témadossziét. Annak érdekében, hogy Moldáv köztársaság állampolgári élvezhessék a vízumentesség rendszerét mielőbb a görög elnökség együtt kíván működni Fajan asszonynal, meg az elnökség annak érdekében, hogy gyorsan lezárhassuk ezt a témadossziét, és így a moldáv állampolgárok vízum nélkül tudjanak beutazni Európai Unióba, különösen a Schengeni térségbe. Köszönöm. Köszönöm. Lunacek asszony kért szót, megadom, de kérem röviden tegye, mert mindjárt kell mennünk egy másik terembe. Parancsoljunk. Köszönöm, elnök asszony. Koszovó ügye felmerült, én vagyok abban az afed az előadó Koszovó tárgyában. A kérdés nem az, hogy én vagy bárki azt mondaná, hogy ne érdem alapján értékeljük az egyes államokat. A koszovói hatóságoknak is jeleztem, hogy fel kell gyorsítsák az erőfeszítéseiket, már csak azért is, mert jövő héten szavazunk Strasbourgban. Ám egy gond az, hogy a bizottság menetrendje a koszovói látogatásokkal nagyon különbözik, és sokkal hosszabb időt veszik, mint a többi partnerországgal történt, és ezt a koszovói állampolgárok úgy érzik emiatt, hogy más elbánás alá estek, mint más tagállamok. Annak ellenére, hogy próbálnak teljesíteni. Ennyiben reflektálnék a Koszovót érintő felvetésemet a képviselőtársam tett. Köszönöm, Nagyság asszony, Fajon asszony, parancsoljon. Köszönöm, köszönöm szépen. Még egyszer szeretném elmondani, hogy a vízumkönnyítés politikája nagyon kényes politikai kérdés, nagyon kézzelfogható eredményekkel jár az állampolgárok számára. Nagyon sok kérdés merült fel, például a Nyugat-Balkán kérdése, a Koszovó kérdés, ezeket meg kell vitassuk a későbbiekben. És még egy téma, amelyet utalnék, a, a vízummentesség átmeneti felfüggesztésének rendszere, amely nagyon kényes ügy lehet a Nyugat-Balkán államai számára, amelyek úgy érzik, hogy a következő hetekben, hónapokban akár visszakerülhet a vízum kötelezettség, nagyon sok negatív populista retorika érvényesül Nyugat-Európában a menekült jogot kérők ügyében. Egyetértek tehát képviselőtársammal abban, hogy abban nagyon keményen fel kell lépünk, hogy minden állam esetében ugyanaz a kritériumokat kell alkalmazzuk a vízummentesség értékelésében. A múltban több tapasztalatunk volt arra, hogy már ebben a házban sem mindig egyelő mércével mértünk Emlékezzük vissza az Egyesült Arab Emirátusok, Peru, Kolumbia, egyes Sörösötlen sziget országok ügyét, emlékezünk vissza. Úgyhogy őszintén gondolom, hogy Moldávia valóban megérdemli azt, hogy a vízummentesség következő kedvezményezettje legyen. Végigmentek, meglépték az összes lépést, amelyre szükség volt a bizottság értékelésében, és egy szabályszerű eljárás volt, és úgy gondolom, hogy jövőben is ezt kell alkalmazzuk, és Moldávia megfelelő lépéseket tett. Ugyanakkor a bizottság is konzisztens módon kell megítélje Koszovót, ahogy a képviselőtársam említette, mert ott bizony az eljárás sokkal hosszabb időt vesz igénybe, mint máshol. Ezt erre szeretem volna reflektálni, és végül azt is elmondanám, hogy rendkívül fontos itt az Európai Parlamentben, különösen annak Libert szakbizottságában, meg tudjuk mindent annak érdekében, hogy a vízum könnyítés politikája meg, megvalósul, mert rendkívül fontos ez számunkra is, meg a szomszédos országok számára is, mert nem csak a gazdasági politikai együttműködést mélyíti el, hanem az állampolgárok közötti, emberek közötti együttműködés is lehetővé teszi. Köszönöm, Fajnasszony! Lezárom ezt a naprendi pontot, és azt kérem, hogy ezek a bizottsága közösen szervezett ülést a 4Q1-es teremben ö, folytassuk, illetve azt, amely a pénzügyi rendszerekkel, pénzmosás, területi támogatás ügyében címával, címmel szerveződik. A Fajon asszony jelentősen vonatkozóan a határidőt még nem ismertettem. Január 30-a lesz délben. Köszönöm Folytassuk, néhány perc találkozunk a 4Q1-es teremben. Köszönöm.